a környezetbarát technológiáknak a kötelezővé tételét minél nagyobb körben. köszönöm szépen a figyelmet. szépen kolléga és akkor kap még a